mások is jó. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Sibel úr. Miközben ön leszállt, tulajdonképpen bejöttek a szakértők és a nagy közönség is. Azért tettük ezt, hogy legyen még időnk ezekről a kérdésekről e, a bizottság nyílt ülésén e, vitát folytani. Most javaslom, hogy akkor a napi rendet fogadjuk el és ezzel ö, akkor megkezdhetjük ezt a ö, nyíltülésünket. Egy eszmecserével az EKS-szel az ukrajnai emberi jogi helyzetet és a legfrissebb fejleményeket megvizsgáljuk. Öröm számomra, hogy ezt az ülést előkészíthettem az önök számára Plenkovics kollégával, aki a az Európai Parlament Ukrajna Bizottságának az elnöke és az ő a Plenkovics úr ragaszkodott ahhoz, hogy fel, beszéljünk erről az ügyről, és hogy mennyire fontos az Emberi Jogi Albizottságnak ez a, az Ukrajnával kapcsolatos helyzetértékelés. Ukrajna véleményünk szerint az Európai Uniónak kulcsfontosságú partnere. Elnök asszonynak a mikrofonja kikapcsolt. aggaszt bennünket, aggasztanak bennünket a krími események, és annak is tudatában vagyunk, hogy milyen problémák vannak Kiev oldalán. A mi célunk az nem az, hogy leegyszerűsítsük a helyzetet, hanem inkább, hogy felvázoljuk a lehető legkomplettebb módon. Plenkovics úr és jó magam is részletünk. ebben, az egyik szakértő még nincs itt, de Szaman Vasevili urat üdvözöljük az International Partnership from Human Rights nevű szervezettől, aki együtt dolgozik a helyi civil szervezetekkel, és az emberi jogi megsértésekről készít jelentést a konfliktuszónákban, amit ma itt ismertetni fog. Üdvözöljük a Szelfrimia szervezetet is, amely a lehető legkomplettebb módon fogja ugyancsak ismertetni, hogy milyen jogsértések történtek a krími területen elcsatolása óta, majd pedig a következtetéseiket. De most először is Plenkovics úrnak adnám meg a szót, aki a társ szervezője ennek a rendezvénynek. Köszönöm szépen Köszönöm szépen, Elena. Nagyon hasznos volt ez a az, az előbbi vitának a megtartása az Európai Unió és az Ukrajna között, és nagyon örülök annak, hogy 2015 során sikerült az első parlamenti konklúzió után, ami februárban volt, és akkor megállapodtunk az ukrán kollégákkal, hogy szisztematikusan együttműködősünk, és meghallgatásokat tartunk itt a, arról, hogy mi a helyzet Ukrajna ideglensen megszállt területén, különösen Donetsk, Komaraszka, Ablászk és a krími területeken, ami a mi prioritásunk. És az erőfeszítéseink szempontjából is fontos, hogy megfelelő betekintést kapjunk a helyzetről, illetve megfelelő érveink legyenek, és megfelelően dokumentáljuk az emberi jogok sértését, amikor ilyennel találkozunk. Nagyon komoly háborús bűncselekmények is történtek, eh, amikor eh, Oroszország eh, agressziót követett el Ukrajna ellen. Tehát ezért nagyon hasznos, hogy ebben az albizottságban más delegációkkal együtt, és a szakértőkkel, akik folyamatosan ezen kérdésekkel foglalkoznak, ezt megvizsgáljuk. És nagyon örülök, hogy Papos Vili úr is velünk van, valami Maria a Krímről. A szélesebb kontextust vizsgálva fontos, hogy megnézzük, hogy a Minszki megállapodás végrehajtása hogyan folyik. Nem szabad megfeledkeznünk arra sem, hogy mi történik ezeken a területeken, amelyek nem az ukrán hatóságok felügyelete alatt vannak. Ez folyamatos prioritásunk, és a parlament és a delegáció munkacsoportja érdekében foglalkozunk ezzel, és nem akarok hosszan beszélni, mert még nagyon sok mindent kell és utána pedig nyílt vitát folytatunk a kollégákkal. Köszönöm Eléna, hogy talált időt arra, hogy ezt a kérdést megbeszélhetjük. Tudom, hogy az ukrán kollégáink nagyra értékelik azt, amit itt mi a végzők. Elnök, köszönöm szépen! trabajado en distintos dosieres. Az Emberi Jogi Bizottság több ügyel is foglalkozott krémmel kapcsolatban, ezt tudniuk kell, és úgy döntöttünk, hogy ezt nyomon követjük, méghozzá nagyon precízen. Most azonban megadom a szót Simon Papasvilinek, aki az International Partnership for Human Rights szervezetet képviseli, és ahogy mondtam, egy jelentést fog előterjeszteni arról, hogy az milyen emberjogi sértések történtek a konfliktusos övezetekben. Öné a szó, Papusüli úr, mindig nagyon sietünk a parlamentbe, de szívesen hallgatjuk. Jó napot kívánok mindenkinek, és köszönöm a lehetőséget. A feladatokat megosztottuk következő módon. Én jó magam a Tombászi emberjogi helyzetről fogok dolgozni, kollégám pedig majd a krími helyzetről. Először is engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy bemutatkozom. Én az International Partnership for Human Rights nevű szervezetnek dolgozom, ez egy brüsszeli székhelyű civil szervezet, és szorosan együttműködünk a volt Szovjetunióban működő civil szervezetekkel, és Ukrajna is ez ilyen módon került a látókörünkbe. 2013. novemberében kerestek meg minket különböző ukrán szervezetek, hogy adjunk támogatást, különösen, hogy dokumentálást, illetve hogy mi történt Majdánon, illetve adjunk segítséget az áldozatoknak, akiket a túlzott rendőri erőszak írt a majdani események során. Majd amikor a Majdán lezárult, akkor pedig azt kérték tőlünk, hogy vizsgáljuk meg, hogy mi történik Dumbászban. Én olyan országból származom, ami nincs túl messze Ukrajnától, ez Grúzia, és Grúziában is elszenvedtünk különböző agresszív fellépéseket 2008-ban, orosz részről voltak ezek, és három-négy évig dolgoztuk együtt az áldozatokkal is, dokumentáltuk a bűncselekményeket, és a Nemzetközi Büntetőbírósággal együtt dolgoztunk. Tehát megpróbálom felhasználni személyes tapasztalataimat és szakértelmemet is, hogy segíthessünk ukrán kollégáknak. Egy nagy megfigyelői csoportot hoztunk létre, kb. 25 fő van ebbe, akik nap mint nap Ukrajnában dolgoznak, hogy információkat gyűjtsenek, illetve bizonyítékokat a nagyfokú vagy súlyos emberjogi, jog, emberi jog megsértésekről, illetve a háborús bűncselekményekről. Egy kicsit több mint egy éve kezdtünk el dolgozni, és akkor lehetőségünk volt arra, hogy több mint 40 missziót valósítsunk meg, és a több mint 500 tanúvallomást gyűjtöttünk be a bűncselekmények áldozataitól. Alapvetően azokhoz a területekre tudunk eljutni, ami az ukrán kormány ellenőrzése alatt van, ezért főként Ukrajn, ukránokkal találkozunk, de a másik oldalon lévő problémákkal is próbálunk foglalkozni az orosz civil szervezetek bevonásával, akik viszont az orosz ellenőrzés alatt lévő tumbaszi területekre tudnak eljutni. És a Nizsnyi Novgorodban kapcsolatunk van, a, illetve folytatunk együttműködést a kínzások elleni bizottság munkatársaival is. Itt van ez a jelentés, amit mi készítettünk, és a terem bejáratánál ezt megtalálják, de a honlapunkról is letölthetik. Ebben van egy szintézise és elemzése mindazon bizonyítékoknak, amiket összegyűjtöttünk. Nem kívánok részletekbe menni, mert nagyon technikai és nagyon jogi jellegű ez a jelentés, de akiket érdekel, azoknak javaslom, hogy nézzék meg hogy miket tártunk fel, és ahol, hogy találtunk emberjogi sérelmeket, illetve háborús bűncselekményeket is, Dombász területén. Ennek, ezeknek a bűncselekményeknek a legtöbbjét a szeparatisták követték el, akiket az Orosz Federáció támogatott, és a jelentésben szerepelnek nagyon fontos hivatkozások azon evidenciákra és amik bizonyítékokra, amik bizonyítják, hogy Oroszország egyértelműen is nyíltan vett részt ebben a konfliktusban. Ugyanakkor sajnos a munkánk során találkoztunk olyan bűncselekményekkel is, amelyeket az ukrán önkéntes haderők követtek el. A jelentés foglalkozik részletesen bizonyos háborús bűncselekmények leírásával, mint például a civil lakosság válogatás nélküli támadásával, illetve Nohavában, vagy Mariupolban, vagy Kramatorskban lefolytatott bűncselekményről, amit szeparatisták által először területekről kezdtek el lőni, és a, ezeket tudtuk dokumentálni részletesen, hogy megvizsgáljuk a bűncselekményeket, illetve fizikai bizonyítékaink is legyenek, és meghatározhassuk, hogy a lövések honnan is érkeztek pontosan. Az emberiség ellenes bűncselekmények tekintetében vannak olyan üldözések, üldöztetések, amik főként a dombászi lakosság ellen vannak, akik a pro ukránoknak vagy pro-kievieknek, eh, kiev barátoknak eh, nevezettek, vagy nevezhetőek, az orosz ortodox egyház is fellép ellenük, és különböző formái vannak az ő az üldöztetésnek, például szabadságjogtalan megvonása, kínzása, fogvatartás idején kb. 31 néhány ilyen ügyet is dokumentáltunk, és még más lealázó és kínzó és magatartásokat tapasztaltunk ismételte nem szeretnék túl sok időt folyta, fordítani ezeknek a jogi kéréseknek a megvitatására. Amit fel szeretnék, meg szeretnék említeni, ezek az elszámoltatás és a felelősség kérdése. Komoly bűncselekményekről van szó, amiket Ukrajna területén követtek el, ugyanakkor nem sok jelét látjuk az igazi méreható vizsgálatoknak itt most olyan vizsgálatról mondok, amit az ukrán hatóságok részéről van, mert nincsenek kétségeink az felől, hogy az orosz hatóságok nem fogják vizsgálni ezeket, lévén, hogy ők tagadnak mindenféle jelenlétet és részvételt a tombászi eseményekben. Tehát az ukrán hatóságok azok, az, amelyek komolyan foglalkoznak, foglalkozhatnának ezen ügyekkel. Ennek ellenére mintegy 8000 vizsgálatot indítottak el azon eseményekkel kapcsolatban, amelyek Donbassban történnek. Ezek az ukrán hatóságok vizsgálatai, de azt is tudjuk, hogy ezen vizsgálatok egyike sem foglalkozik a nemzetközi bűncselekményekkel, vagy az emberi jog megsértésekkel, ahogy ezt az ukrán jog fogalmazza meg. Inkább a dezertálás kérdésével foglalkoznak, illetve bizonyos katonai feladatok el nem látásával. Tehát az ukrán kormány részéről a megközelítés az az, hogy vizsgálják a az állításokat, és a komoly bűncselekmények, emberiség vagy elleni, vagy háborús bűncselekmények. Reméljük, hogy az ukrán hatóságok fognak kapni támogatást az Európai Unió részéről. Azt tudjuk, hogy az EU támogatja a jogrendszer reformját, de ezzel a kérdéssel még nem megfelelően foglalkoztak eddig, ezt az elkövetkező hónapokban majd talán látjuk. A főügyésznek, az ügyészi hivatalnak is fontos lenne, hogy megerősítsék az ügyészi hivatalt a nemzetközi bűncselekmények kivizsgálásában Másik probléma, hogy ezeknek az állításoknak a kivizsgálása nagyon részrehajló módon történt, a, a főgyeszi hivatal, a belügyminisztérium vagy a honvédelmi minisztérium különböző szolgálatai döntötték el, hogy mit és hogyan vizsgáljanak, és nincs igazi koordináció mindezen különböző intézmények között. Sőt. Úgyhogy mi azt ajánlanánk az ukrán hatóságoknak, hogy magas szintű koordinációs egységet hozzanak létre, ami valamilyen módon átvenné ezeket az ügyeket. Még egy utolsó felvetés, aztán be is fejezném. Szeretnénk, hogyha az európai parlamenti képviselők arra ösztönöznék az ukrán hatóságokat, hogy a, hogy a ratifikációra kerüljön sor a 124-es cikke az alkotmánynak szól a mentességekről, ebben nem szerepel a ratifikáció, mégis Poroshenko elnök módosítási javaslatokat nyújtott be, és ebbe beletartozhatna a jogállásra vonatkozó ratifikáció. A módosítás lehet, hogy csak három év múlva következik be. Azt tudjuk, hogy a 124-es alkotmányos cikket módosítani fogják, a római alapokmány átvétele, ratifikációja érdekében. Utolsó felvetés a büntetőtörvény cégnek az erőforrásai és a szerepe is korlátozott, a nemzeti vizsgálatoknak nem léphet a helyébe, azokat nem veheti át, úgyhogy bízunk benne, hogy az ukrán kormány komolyan fogja venni a nemzetközi bűncselekmények kivizsgálását, a személyazonosság megállapítását az elkövetők esetében bármelyik oldalon legyenek is ők. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Papuasvili úrnak. Most pedig eh, a következő szakértőnek adnám meg a szót, a eh, Dél eh, Krím szervezet képviselőjének a szigeten elkövetett emberi jogsértésekről fog beszámolni Bariev úr, aki most teszi át a szót, kérjük kapcsolja be a mikrofonját. Most már bekapcsoltam. Igen, köszönöm szépen, köszönöm szépen Simonnak az ismertető első részének a megtartását. Először is magamról szeretnék néhány szót szólni. A krimi tatár önkormányzata szorosan együttműködöm. A szovjet időkben az ellenzékek hozták létre ezt a szervezetet. Ma a krimi tatárok vezető szervezete ez sajnos Kijevben működik, ugyanis az orosz törvények szerint gyakorlatilag tilos ilyen szervezetet alapítani Oroszországban, illetve konkrétan a Krímfélszigeten. Másfelől egy ukrán civil szervezetet is képviselem, amely eh, kifejezetten az otthonukból előzött emberekkel, Krimifélszigetről előzött eh, emberekkel eh, foglalkozik. Mindkét szervezet kapcsolatban van a Dombászi civil szervezettel, de a mi szervezetünk közvetlenül foglalkozik a krími elüldözöttekkel. Szeretném azzal kezdeni, hogy a jelenlegi ukrán eh, válságban milyen is a helyzete a krími tatároknak. Mint tudják, 1944-ben telepítettek ki Közép-Ázsiába, a Krimfelszigetről. Majdnem 50 évet töltöttünk a számüzetésben, és a 90-es évek elején jöhettünk csak vissza a Krimfélszigetre. az ukrán függetlenséggel kaptuk vissza a szülőföldünket, de sajnos most újra uh, egy háborús konfliktus elszenvedői lettünk. Tehát olyan helyzetbe kerültünk vissza, mint a szovjet időkben. Az a módszer, azok a módszerek, amelyeket a szovjet időkben használtunk, most újra használatosak a Krímfélszigeten újra ezekkel az eszközökhöz kell folyamodnunk. a legpontosabb meghatározása a krími helyzetnek Mark Legantól származik. Ő azt mondta, hogy a geopolitikai kérdések és az emberi jogi kérdések egyszerre vetődnek fel a krímben. Összegzésgéppen a Krimfejsziget az egyik olyan helye a világnak, ahol gyakorlatilag minden emberi jogsértés típus megtapasztalható az emberi jogi nyilatkozat alapján. hogyha összehasonlítjuk a Donbass-medence és a Krimfélsziget helyzetét, nos, eléggé eltér a helyzet. Krimfélszigeten elég stabil ellenzék működik, a krimi tatárokhoz kötődik ez, de mi a nem erőszakos vagy erőszakmentes módszerekhez folyamodunk, akár csak a Szovjetunió idején, ahogy említettem rendszeres és tervezett üldözése történik a krími lakosok egy részének, az ukrán barátoknak, és különösen a krími tatároknak az alapvető jogoktól fosztják meg az embereket, diszkriminálják őket, és nem engedik számukra, hogy megfelelő életszínvonalon élhessenek kettős a probléma, egyfelől emberi jogi, a másik pedig az, hogy az új ö, helyhatóságok nem tudják biztosítani a megfelelő életminőséget a hétköznapi emberek számára a megszállás óta. Azt ígérték pedig, hogy a megszállás után sokat fog javulni a helyzet a krimi lakosok számára, mint amilyen az volt korábban. a krími tatárok számára megtiltották, hogy megemlékezenek a 44-es kitelepítésről, 2014-ben és 15-ben sem emlékezhettek meg erről. Amikor visszatértünk a szülőföldünkre, a Krimfélszigetre, azóta minden évben május 18-án megemlékeztünk a kitelepítésről. Ez egy nagyon fontos eseménye volt a történelmünknek, a közelmúltunknak. Hát, ö, több tízezer krémi tatár emlékezett meg ezen alkalmakkor a kitelepítésről, de sajnos 2014-ben az agressziós orosz kormány, illetve az úgynevezett önkormányzat betiltotta a megemlékezést. 2015-ben szinte teljes mértékben minden rendezvényt betiltottak. A krimi lakosok nehezen tudnak élni állampolgári és politikai jogaikkal a Krémfelszigeten nincs véleménynyilvánítás szabadsága, nincs politikai ellenzék, nincs gyülekezési szabadság, nem lehet kimenni az utcára és bármit mondani, nem lehet a krémi tatárok mellett kiállni, nem lehet azt mondani, hogy a Krémfelsziget Ukrajnához tartozik, Mindezt megtiltották, és mindezért üldözik az embereket. Ez ma már a hétköznapok részévé vált a Krémfélszigeten. Szeretném megmutatni, hogyha érdekli önöket, hogy a szervezetem készített az emberi jogsértésekről egy térképet, egy pillanat türelmüket kérem. Itt látható a térképen, hogy hol sértették meg az emberi jogokat. Szimferopol ugye a székhely, illetve itt van Szevasztopol. Hogyha ráklikkelünk egy helyre, akkor ö, olvasható, hogy a megszállás óta milyen jogsértésekre került sor nemzetközi besorolása itt látható a jogsértéseknek, az emberi jogok nyilatkozata és más dokumentumok alapján. Például véleményjelentés szabadsága, vallás szabadság megsértése. Ez a leggyakoribb. És itt, itt kiválasztható és megjeleníthető, hogy hol történt ilyen. Az összes jogsértést is meg lehet jelenítetni. Egy pillanat türelmet kérek. Egyfajta lélektani ö, jelenség, hogy először ugye határállomást építettek Krimfélsziget és Ukrajna között, Láthatják, hogy elég jól szervezett a határ kiépítése a Krimfélsziget és Ukrajna között. Ez azt jelenti, hogy tartósan fenn fog maradni ez az infrastruktúra. A másik dolog, egy hónappal ezelőtt jártam a krimben. rettenetes a gazdasági helyzet, szörnyű politikai és polgári jogi helyzet alakult ki, de hát merre haladunk? Láthatják, itt van Putyin arcképe, és a jelszavak Krím, Oroszország örökké. Tehát felvetődik az emberben, hogy mi fog történni. A harmadik dolog pedig a konyhai beszélgetések által formált ellenzék, hiszen nem lehet szabadon beszélni a Krimfelszigeten, tehát akár csak a Szovjetunióbeli ellenzéki mozgalmak megint szűk körben, családi körben, a konyhában zajlik a vita, az emberek nem mernek telefonon ilyesmiről beszélni. Elég veszélyes még a Facebookon is lájkolni bizonyos embereket. Ennek megvan a következménye ugyanis sajnos kevés időm van, Azt hadd mondjam még el, hogy a, a krími hatóságok fő erejét az úgynevezett önvédelmi erők jelentik. A milíciák, rendőrök kezéhez és vér tapad, önvédelmi erőnek hívják őket nem elszámoltathatók, a, az önkormányzat használja őket, és egy sor emberi jogsértés kötődik hozzájuk. A legtöbb jogsértést ők követik el, egyfajta marginális szervezetnek számítanak, igazából jogilag nem köti őket semmi, úgyhogy bármilyen eszköz, bármilyen célra eszközül szolgálhatnak. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Úgy gondolom, hogy Mm, semmiképpen nem lehetünk közönösek azzal kapcsolatban, amit ön mondott, és mindenképpen követni fogjuk a munkájukat. Köszönöm mindkettőjüknek, hogy eljöttek, illetve hogy beszámoltak a helyzetről. Nincs sok időnk, általában ez a helyzet, sajnos újabb napi rendi pontot kell megbeszélnünk. megadom másfél percre a szót, ami ugye nagyon kevés, az egyes kollégáknak, Ausztravicius úr. Kezdeni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak a döntésnek, amelyet ez évben korábban hoztuk, mégpedig azt, hogy a kelet-ukrajnai és krími emberi jogi helyzetet elemezni kell, és hogy erről jelentést kell készíteni. Örülök neki, hogy önök is hozzájárulnak ennek az anyagnak az elkészítéséhez, hiszen egy meg, eléggé nagy közönségnek fog kijutni ez az anyag ezzel. Két kérdésem lenne. Az Európai Unió támogatja-e önök, az önök szervezetét bármiféle módon? a másik pedig a belső menekültek ugye, illetve az eltűnt személyek ügye. Gondolom, hogy a krími tatárok körében különösen elég sok lehet az eltűnt, személy, eltűnt személyek száma a krím megszállása miatt. Tudunk-e ezekről az ügyekről? Átlátható-e az ügy, illetve vannak-e olyan átlátható vizsgálatok, amelyek az eltűnésekért felelős személyeket felelősségre vonják. Azon kívül a kisebbségi nyelvek oktatása, különösen a krémen belül, hogyan változott a megszállás óta? Milyen ö, oktatási, illetve kulturális jogokkal rendelkeznek jelenleg a krími tatárok, hiszen Oroszország még mindig az Európa, Európa Tanács tagja. Köszönöm, Demesmaker úré a szó. Megint hollandul szólnék, hogyha megengedik. Én is szeretném először is megköszönni a két előadónak ezt a két előadást. Nagyon örülök neki, hogy meghallgatást tudtunk tartani. Kelet-Ukrajna és a Krími félsziget helyzetéről. Én a Krím félszigeten kétszer jártam, egyszer a megszállás előtt. És ahogy elmondta az egyik előadó, egy hónappal ezelőtt ott volt. Azt hallottam én minden esetre, hogy az ő gazdasági helyzetük nagyon rossz. A szavazás eredménye teljesen világos volt, nagy többséggel támogatták az elszakadást, de gyakorlatilag a, maga a népesség, a nyilvánosság véleménye mi ezzel kapcsolatban? és van-e van-e az önök tevékenységének bármilyen befolyása a nyilvánosságra? Donbass, rengeteg jogsértés történt, itt javaslom minden kollégámnak, hogy ez, ez erről megírt jelentést olvassák el. Kérdésem az lenne, hogy az emberi jogok ellen nagy, nagy jelentőségű jogsértéseket követtek el. Ugye van olyan, amely tudatosan, szisztematikusan és széles körben elkövetett emberi jogi sértésnek minősíthető. Konkrétan tud-e ilyen példákat hozni, illetve hogy az oroszok ezzel kapcsolatban mennyire vádolhatók, hogy például alkalmaztak-e véletlenszerűen kínzást, illetve háborús bűnösöket kínoztak-e így. Köszönöm szépen. Természetesen minél több kérdést teszünk föl, annál nehezebb lesz majd a szakértőknek a megválaszolásuk. Kérem, hogy koncentráltan tegyék föl a kérdéseket. Köszönöm. Egyelőre még csalódást okoz nekem az a szolidaritás hiány, amit Törökország taní, tanúsítani szokott. A Szíriában is, örök, ör, Örményországban és Szíriában is támogatták a barátaikat, olyan például Szíriában le, lelőtték az orosz repülőt. Hát én most nem tudom, hogy milyen támogatást fogunk majd vár, látni Törökországban, Törökország részéről a krími tatárok felé az elektromos ellátás szabotálása, nem tudom, hogy az elmúlt pár napban visszaállították-e az ellátást, de ezért ki a felelős? Az ukrán nacionalisták, a tatárok? És van-e veszélye annak, hogy emiatt orosz megtorlás történik, és a Mariupoli folyosó megszűnik, annak, hogyha nem, és, és akkor nem jut majd eh, villamosenergia a Krim félszigetnek. Aztán a zsidó közösségek a zsinagógákat horogkeresztekkel festik tele, a bezárásuk fenyegeti. A krími a krími zsidó közösségnek mi a helyzete, ugyanis akkor az ukrán oldalra álltak, amikor kitört a konfliktus. Köszönöm szépen, Zsibúré a szó. Egy kérdésem lenne amit egyébként már említett eh, tanúk úr is. Milyen befolyása lesz eh, a Törökország, Oroszország eh, kapcsolatának a megváltozása hogyan fogja befolyásolni a, tatá- a krimi tatárok helyzetét, mi lesz mindennek a következménye ennek az orosz repülővel kapcsolatos incidensnek. És még egy dolog, melyek azok a kulcselemek, amelyek megmutatják azt, hogy milyen az életminősége eh, Ukrajna keleti térségbe, Ugánszkba vagy Donbassba azok a személyek, akik tehették, ott hagyták ezt a térséget. Ennek ellenére nagyon sokan viszont ott maradtak, és ezek különösen a fogyatékosok, idős személyek, akik különösen sérülékenyek. Ezeknek az élete javuló félben van, vagy még rosszabb a helyzet? Piri asszonynak. Köszönöm szépen a két előadónak ezt az érdekes, érdekes előadást. Az utóbbi Krímmel kapcsolatos előadónak azt kérd, előadótól azt kérdezném, hogy mennyire könnyű a Krímbe való bejutás a civil szervezetek számára, mint például az önöke is. El tudom képzelni, hogy nem nagyon. Másik pedig a blokád, tehát az, hogy a Krím félsziget felé Ukrajna felől megakadályozzák a teher, teherforgalmat, ez a krími mindennapi életre milyen hatással lesz majd? Köszönöm szépen. Akkor először, tehát ugyanabban a sorrendben adják meg akkor a válaszokat az előadók, ahogy beszéltek. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy tudjuk, hogy ki melyik kérdésre kell majd, hogy válaszoljon, nem is kell ezt megbeszélnünk. Én a kérdések sorrendjében válaszolnék. Az egyik, hogy az Európai Unió támogatta minket pár minket támogat az Európai Unió, nem kimondottan az Ukrajnában végzett tevékenységünkkel kapcsolatban, de minden esetre fontos támogatónk. A másik az eltűnt személyek kérdése. Igen, ez a probléma változatlanul fennáll. Vannak olyan esetek, ahol az emberek eltűnnek, ez különösen a szeparatisták által ellenőrzött részeken jellemző, de van egy pár olyan eset is, dokumentált eset, ahol ukrán területen tűnnek el emberek. Van egy eléggé tragikus eset is például, egy Dombászban élő személy, aki Donetskban élt, ezt a szemét az ukrán határőrök eltávolították egy buszról, és aztán hetekig eltűnt, és nemrég beszéltünk az édesanyjával az egyik ottani látogatásunk során, és ezzel kapcsolatban az Európai Bíróságok felé előterjesztettünk egy kérdést, amely aztán tovább jutott az ukrán hatóságokhoz. Ennek eredményeképpen elengedték fogságban volt, ugyanis letartóztatásban volt. Két napra visszatérhetett a hazájába, Donetskba, de utána két nappal később meg a szeparatisták rabolták el. Úgyhogy ha ez nem is nagyon jellemző eset, de azért ilyenek előfordulnak sajnos. És még jelenleg nincsenek olyan hatékony eszközök, amelyeket például az eltűntek családtagjai kihasználhatnának arra, hogy, hogy kiderítsék, hogy hol vannak. Volt egy kérdés az emberiség ellen elkövetett nagy jelentőségű sérté, jogsértésekről is. Vannak ugye olyan jellegű jogsértések, amelyek rendszeresen, szélesebb körben elkövetett sértéseknek jellemezhetők, illetve definiálhatók. Igazából megtörténtek ezek, ha nem is, és, és nem is ez, emberek ezrei ellen, hanem milliói ellen, ugyanis aktívan üldöznek több millió embert a politikai nézetei miatt. Több mint két és fél millió embert kényszerítettek gyakorlatilag arra, hogy elhagyja a Dombaszi régiót, és máshol éljen, telepedjen le származása miatt. Aztán a Dombászi élet, emberek életminősége, erről azt tudom mondani, hogy rendkívül silány, voltam többször is ott, saját szememmel láttam, hogy hogy élnek ott az emberek. Közszolgáltatások vagy nem működnek, vagy nagyon rosszul működnek, korlátozott mértékben működnek, és, és ez a betegekre vonatkozik, a gyermekekkel kapcsolatos ellátásra is vonatkozik, minden különös a kitettségnek, kitettséggel jellemzett csoportra igazából az ukrán hatóságok ezeken a területeken megtesznek, amit tudnak, legalábbis az általuk ellenőrzött területeken, annak érdekében, hogy enyhítsenek a helyzeten. Az orosz által, oroszok által ellenőrzött területeken gyakorlatilag semmiféle intézmény nem működik, és gyakorlatilag törvényen kívüli helyzet uralkodik ott. Köszönöm szépen, Bária úrnak adom meg a szót most. talán az lenne jó, hogy ha a legfontosabb követelményekről szólnék, ugye a krími tatárokkal kapcsolatban az, arra van szükségünk, és arra törekszünk, hogy legyen egy nemzetközi küldöttség krímbe, mert jelenleg nagyon nehéz odautazni. Mi sok kérdést tudunk föltenni, van egy sor információnk, de ezeket általában a sajtóból szerezzük meg, a krímben működő sajtóból. Ideológiailag nem valami tiszták ezek az információk, de azért mégiscsak információk. Ez az egyik forrásunk, a másik, másik pedig másodkézből szerzett, ott élő emberektől szerzett információk. A helyzet rendkívül rossz. Nagyon jó lenne, hogyha lenne egy nemzetközi megfigyelő küldöttség, amelyet el tudunk küldeni krim a Krím félszigetre, mert nagyon nehéz másképp hozzáférést, bejutást elérni. A szüleim és majdnem minden rokonom ott él, úgyhogy én szoktam oda utazni, de hogyha az embernek bármiféle politikai, az ember bármiféle politikai vagy emberi jogi tevékenységet folytat, akkor ez nem veszélytelen dolog, hiszen előbb-utóbb kitilthatnak onnan. Nem akarják, hogy az ilyen tevékenységgel foglalkozó emberek krímbe jussanak, és ott megnézzék, hogy mi a helyzet. És még általánosságba véve a ugye kérdeztek engem az anyagi helyzetről és a finanszírozásról, hogy minket támogat az Európai Unió. Kapunk néhány, néhány alapból pénzt, a cserhembeszi és más szervezetek által vannak kapcsolataink, gyakorlatilag aktívan kapcsolatot tartunk az Európai Unióval, az, hogy ezt kollégám képviselete is bizonyítja. Az oktatás helyzete, nyelvoktatás, kisebbségi nyelvek, nagyon nehéz ez a helyzet, hiszen a megszállás előtt az ukrán kormány engedélyezte, hogy több több mint tíz krími tatáriskola működjön, most csak négy működik ebből, tehát kényszerítenek arra, hogy krími tattáról oroszra álljunk át. Ha emlékeznek rá, Putyin azt mondta, hogy, hogy a krími félszigeten három állami nyelv létezik, ukrán, krími tatár és orosz. De én most azt mondhatom, hogy most már sem az ukrán, sem a krími tatári nyelv nem létezhet, csak az orosz. Az orosz az egyetlen hivatalos nyelv. Van egy ukrán nyelven működő gimnázium, gyakorlatilag az egyik legjobb, sőt a legjobb krími gimnázium volt, legalábbis a megszállás előtt. Most ebben a gimnáziumban is oroszul oktatnak. Pedig ukrán gimnázium elvileg. Aztán volt még egy olyan kérdés, hogy a nyilvánosság hogy fogja fel a saját helyzetét a lakosság a Krimfélszigeten. Az ukrán barát lakosság nem vett részt a népszavazáson. Ezt nagyon jó, erre nagyon jól emlékszem. A krími tatárok és az ukránok egyszerűen nem vettek részt, a, az oroszok egy kicsit elszigetelve érzik magukat, illetve a két közösség egymástól. Elnézést, hogy ennyire kicsit fel vagyok dúlva, azért beszélek egy kicsit zavarosan. Az emberek helyzete ejtő. Még az, az otthoni lehetőségeik is, és amikor az oroszok elkezdték azt mondani a krími tatároknak, meg az ukránoknak, hogy tudjuk, hogy tudtuk, tudjuk, hogy ki vagy, egyszerűen elkezdtünk aggódni azon, hogy pogromok lesznek a krími tatárok ellen. És nem tudjuk, hogy hogy pontosan ki szakította meg például a villamosenergia ellátást, hogy kirobbantotta fel a villany oszlopokat, de az biztos, hogy oroszok mindenképpen részt vettek a blokádban. Egyszerűen felelősséget kell vállalnunk azért, hogy kövessük a krími helyzetet, és látjuk, hogy mennyire veszélyes fejlődhet ez. Látszik, hogy mekkora a kétségbeesés a krími tatárok körében, és hogy ez a helyzet eszkalálódhat. Elnök, sajnos a zsidó közösségről már nem tud szólni, mert illetve még egy fél percben talán, ha lehet, és utána fejezze be a hozzászólását. Jó? Egy pillanat. Tenok képviselő mikrofon nélküli megjegyzéseket tesz. Tanok úr, mondja az elnök asszony, Kérem szépen tegye föl a fülhallgatóját. Jó, rendben. Ha nem bánya uram, kérem, hogyha én a felszólalót arra kérem, hogy siessen és fejezze be a felszólalását, akkor ön ne szóljon közbe. Ugyanis ezután még egy prezentáció lesz, az én dolgom az, hogy vezessem ezt az ülést. Megkértem a felszólalót, hogy fél percen belül fejezze be a felszólalását. Tenok úr, kérem, hogy többet ne szóljon közbe. Beria úr. Törökország volt a mi fő szövetségünk régen, már a 20. század kezdetétől fogva, de most nagyon érdekes a helyzet, igaza van tanok úrnak abban, hogy a türkmének szíriai helyzetével kapcsolatban, illetve a krími válság eh, kezdetével kapcsolatban eh, a török, törökök eh, reakciója furcsa volt. Minden esetre én azt tudom mondani, hogy a megszállás, hogy nagyon jó volt a kapcsolat Törökország és Krím között, mielőtt lelőtték a gépet, mert e, Törökország a blokkádot úgy tudta enyhíteni, hogy egy sor terméket Krímbe juttatott. A repülő lelövése előtt nagyon-nagyon aktív gazdasági tevékenység volt Törökország és Krím e, között, de most ennek mind véges, sőt, még török könyvek égetését is tapasztaltuk. Köszönöm szépen a szót. Elnézést, tanok úr, akkor most elnézést kérek, de meg kell, hogy mondjam a, az ukrán nagykövetség képviselőnek, és hogy egy percben tud válaszolni, maximum másfél percben, és ezért elnézést kérek. Uh, honorable members of European Parliament, uh, dear colleagues, it's... Uh... Tisztelt képviselők, kedves kollégák, Szeretnék én is reagálni ezekre, csak úgy, mint az NGO képviselők. Az ilyen események lehetővé tették, hogy ezeket az emberi jogi problémákat, amelyek az Orosz Federáció Ukrajna elleni agresszióját jól példázzák. Az emberi jogsértések és a szabadság megsértése a nemzetközi jog megsértésével történik Oroszország részéről Nyilvánvalóan a fő célja, hogy a ki utasítsák, illetve kiszorítsák onnan az ukrán lakosságot, és szélsőséges kampányok mennek, és a stratégiája be, beleférik az emberjogoknak a megsértése, önkényes bíróság elé állítások, kínzások, és így tovább. Ugyanakkor Dumbácban a helyzet még ennél is rosszabb, ott is van önkényes letartóztatás, kényszermunkak, kínzások és még kivégzések is. A humanitárius helyzet is romlik Oroszország a közöknek kelet nem szállít nehéz fegyvereket, az emberi jogi helyzet viszont fokozatosan fog majd javulni, de azt látjuk, hogy Oroszország nem is hajlandó ezeknek a kérdésekről még tárgyalni sem. Oroszország figyelmen kívül hagyja a Minszki egy megállapodásban vállalt kötelezettségeit is, például olyan személyeket is fogva tartanak, akiket hát nem tarthatnának a jogok megsértése, az ukrán kisebbségek meg, jogainak megsértése Oroszországban legutóbb átkutatták Moszkvában az ukrán könyvtárnak a helységeit. A kulcskérdés az az, hogy mit lehet tenni Ukrajnaval és a nemzetközi közösséggel együtt. Itt három pontot szeretnék megemlíteni, először is próbáljuk felhasználni az összes lehetséges jogi eszközt, az Európai Jogi Bírósághoz is fordultunk ukrajnai és Donbasszi ügyekben. Az ENSZ Nemzetközi Bíróságánál is indítottunk eljárásokat. Emberiség elleni bűncselekmények ellen igyekeztünk fellépni. Második dolog, hogy fontos, hogy minél inkább a nemzetközi humanitárius szervezetek bejussanak a megszállt területekre. További kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt elérni, és fontos, hogy a megszállt területeken is rálátásunk legyen. Alapvetően nagyon fontos, amikor az emberi jogi helyzetről beszélünk, hogy egyértelműen beszéljünk a helyzet okairól is, ne csak a jelenségekről. Továbbá nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra, hogy a jogállamiság szabályait tartsák be a megszállt területeken. Ez függ attól is, hogy milyen gyorsan tudjuk rákényszeríteni Oroszországot, hogy a elnök közbeszólt, hogy be kell fejezni, és ezzel be is fejezett Plenkovics úr Köszönöm Eléna, köszönöm a szakértőknek, a kollégáknak, az ukrán képviselet kollégáinak. Nagyon, mi nagyon sokat szeretnénk több információt kapni, de azt hiszem, hogy ez ilyen vitákat rendszeresen be fogjuk iktatni, és nem szeretném most már az időt elvenni a következő napi rendi ponttól. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, mondja. Y ahora, señora mientras la gente... Krisztorova asszony következik. Öné a szó, hogy a véleményét ismertesse. Oké, vielen Dank. Eh, ruego, ruego silencio, por favor. ich werde es ja kurz machen. Megpróbálom röviden letudni ezt a témát. Egy vélemény szerzője vagyok egy INTA jelentéshez. Az INTA szakbizottság feladata az, hogy átültesse a parlament ajánlásait a szociális és környezeti normákra, valamint emberi jogokra és szociális felelősségre, felelősségvállalásra vonatkozó ö, rendelkezésekkel kapcsolatban. 2010-ben volt ezzel kapcsolatban egy saját kezdeményezésű jelentés, szintén az Intában, és ebben a jelentésben akkor arra ösztönöztünk, hogy az emberi jogok a kereskedelmi, az Európai Unió kereskedelmi kapcsolataiban nagyobb szerepet kapjanak. És most el tudjuk képzelni, hogy öt évvel ezután meg kell nézni, hogy ez hogy került végrehajtásra, megtörtént-e. A véleményben, ha bár én tag is vagyok, nem a kereskedelmi aspektusokra, hanem az emberi jogi aspektusokra koncentrálok. Először nagy jelentőséggel bír az, hogy a kereskedelmi preferencia programok az emberi jogok érvényesítését is támogassák. Van egy új rendelet, az általános preferencia rendszer, amely 2014 kezd, elején készült el, és ez a megfelelő irányba mozdítja el a dolgokat. A kereskedelmi partnerekkel folytatott többoldalú párbeszéd is ebbe az irányba kell, hogy folytatódjon. Ez természetesen magától értetődik. A hatástanulmány nyomon követése szintén az emberi jogok szempontjából. A nyomonkövetés tehát nagyon fontos eszköz, ezt már alkalmazzák, de azért azon még lehetne dolgozni, hogy ezek a nyomon követő hatástanulmányok jobban működs, működjenek, hiszen nem mindig tudjuk, hogy a megállapodás megkötése után, hogy működnek a megállapodások, illetve hogy valóban hogy tartják be az emberi jogi záradékokat. És az utolsó pont, egy kicsit gyorsan haladok. Az utolsó pont a kereskedelmi megállapodásokról szól, mégpedig arról, hogy a kereskedelmi megállapodások és az együttműködés természetesen arra való, illetve azon belül arra is szolgál, hogy, a, hogy az adott országban a szociális helyzetet, az emberi jogokat és a környezeti normákat erősítsük, és ösztönözzünk arra, hogy ott azt be is tartsák. De azért nem szabad túlzásokba esnünk, mindig meg kell próbálni megteremteni az egyensúlyt, hiszen a gazdasági aspektusok is nagyon-nagyon fontosak, sőt, jelenlegi helyzetben sokkal fontosabbak, úgyhogy igazából a kemény és a soft témák között nagyon fontos, hogy meg tudjuk teremteni az egyensúlyt. Már lefordították a véleménytervezetet, a módosítások benyújtásának határideje január 19, úgyhogy még egy csomó hét van arra, hogy ha valaki szeretne, akkor vegy, le, lépjen velem kapcsolatba, illetve küldjön nekem módosítókat. Nagyon jól együtt tudunk majd működni a vélemény elkészítésén. Köszönöm a szót. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem érdekes volt tényleg. Pánciéri úri, 30, percre, 30 a szó. Howard nevében. Jó, 30 másodperc. Igen, előrelépés történt a vállalati felelősségvállalás területén, szociális felelősségvállalás területén. A kilenc pénzügyi eszközről szóló irányelv az egyik ilyen jó eredmény, és hát ezt a környezeti, illetve társadalmi felelősségvállalást tovább kell javítanunk, különösen az emberi jogi szempontokkal, majd 17-ben ezt meg is fogjuk tenni a vállalatokat meg, felszólítjuk arra, hogy az emberi jogok elleni jogsértéseket előzzék meg, illetve kezeljék, mégpedig a kellő óvatosság figyelembevétel, gondosság elvének alkalmazásával. Reméljük, hogy ahhoz vezet majd ez, hogy a vállalatok az emberi jogokat komolyabban fogják venni és megfelelőképpen egyensúlyozni fogják a különböző szempontokat. Tudom, hogy az INTA nagyon sokat dolgozott azon, hogy a CSR kötelező legyen a kereskedelmi megállapodásokban. A hatos pontot tehát nagyon jónak tartom. Itt szerepel az ENSZ iránymutatása, illetve az, hogy az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, és azt is aláhúzzuk, hogy a tagállamoknak is meg kell felelnie azoknak az ígéreteknek, amit, amelyeket nemzeti tervek szint szintjén tettek a vállalati felelősségvállalásról. Azon kívül az is fontos, hogy a területen kívüli joghatóság kérdése is szerepeljen, tehát hogy ne legyenek az Európai Unió területén kívül sem európai emberi jog, jog sértései. Egyébként ezt nemrég tudtuk meg, hogy az európai vállalatoknak csak 4%-a hajtja valóban végre a kellő gondosság elvét a bányászati iparban. Fontos lenne tehát, hogy ha ebben a jelentésben ez is szerepel, illetve különösen a kellő gondosság erősítése. Martin úr. I realize you're right up against the clock, Chair. Látom, hogy már megint a, e, túl vagyunk a határidőn, úgyhogy most csak ilyen távirati stílusban a hármas bekezdés nagyon e, bőkező, ilyen nem volt. E, emberi jog vizsgálat, miközben a szabadkereskedelmi megállapodásunk van vele. A hazai tanácsadói csoport nincs kellően finanszírozva, és a a munkajogi záradékok vannak, de emberjogiak is, és a nem kap megfelelő finanszírozást az emberi jogi szakértői csoport, tehát ezzel a kettőt meg kellene erősíteni. Köszönöm, Mártin úr. Azt hiszem, hogy Silvia Formentini asszony, politikai koordinátor a fenntartható kereskedelem témában. Két percet. Mindössze annyit szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak a munkáért, amit ebben a témában végeztek. Nagyon sok szakbizottság érintett ebben, az INTA a vezető. Mindenképpen nagyon szerteágazó ez a téma, és összefügg ez az elmúlt években az EU-s politikában jelen volt, a GSP és egyéb értékelések. Csak emlékezni szeretnék, hogy a kereskedelem mindenki számára a stratégia elfogadásra került a múlt héten, a múlt hónapban a bizottság jobban oda figyel az EU-s kereskedelmi politikákban, a, de az időszüke miatt itt befejezem, és a biztos is, illetve a bizottság készen áll, hogy bármikor folytassuk ezeket a párbeszédeket, illetve együtt dolgozunk ezen témákban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan befejezte. Puszidróval asszony, szeretnél lezárni? Akar még valamit hozzátenni? Hát végül is pozitív és általánosak voltak az észrevételek, ezeket be tudom építeni a második javaslatba, és utána még megnézhetjük a módosítókat, és beszélhetünk az árnyék jelentéstevőkkel, de ha van még idő, akkor ezt, illetve ezt meg karácsony után meg tudjuk csinálni. Köszönöm szépen, és akkor találkozunk délután.